Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. We open this meeting. Az ülést kezdjük el. Üdvözlök mindenkit. A napirend tízes pontjánál tartunk. John Berrigant főigazgató helyettest szeretném az Európai Bizottságtól üdvözölni és Gabriel Bernardinot. Köszönöm, hogy itt vannak ma velünk. Nyilván a képviselőtársaim jól tudják, hogy mennyire fontos és releváns. Uh, the delegated regulation uh, Uh, on key information document. Delegált aktusok, a PRIPS és a kívánt információkat tartalmazó dokumentumok uh, uh, témájában, illetve egy kollégák egy, azt indítványozták, hogy um, tiltakozzunk ezzel ellen, illetve ellenvetésünknek adjunk hangot. Az Európai Parlament szemére a csomagolt lakossági fektetési termékek és a kimelt információkat tartalmazó dokumentumok. Úgy érezzük, hogy nagyon fontosak a fogyasztóvédelem szempontjából. Februárban és márciusban a parlament már több problémára is rámutatott. Hill úr tárgyaltunk is erről. Egy levélben adtunk hangot a fenntartásainknak. Az elfogadott delegált aktus véleményünk szerint nem tudta nem vette figyelembe kellő mértékben ezen aggodalmainkat, ezért van az, hogy a nyár során a több frakció is azt javasolta, hogy ne fogadjuk ezt el. Mindjárt meg is adom az előadónknak a szót, hogy elmagyarázza, hogy pontosan miért tiltakozunk, alapvetően a parlamentnek szíve joga egy delegált aktus ellen, egy meghatalmazáson, vagy felhatalmazáson alapuló aktus ellen véleményt nyilvánítani. Ezen előjogunkkal most több okból is élni kívánunk, amely részben az eljárással kapcsolatos. Például úgy érezzük, hogy az Európai Parlamentet kellő mértékben nem vonták ebbe a a folyamatban sem for, formai, sem tartalmi szempontból. Úgy érezzük, hogy a különböző termékek szempontjából nem biztosítottak az egyenlő verseny feltételek, illetve a megfelelő teljesítmény forgatókönyv kiszámolásának eh, feltételeivel szem sem vagyunk teljesen elégedettek. Fontos pillanat ez tehát. Szerettünk volna természetesen még a szavazás előtt egyeztetni az Európai Bizottsággal. Meg is adom a szót Pervans Bereznek, aztán meghallgatjuk a többi politikai frakciót, aztán a többi érintettet Pervans parancsolj. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm az Európai Bizottságnak és az EIPának, hogy részt vesznek ezen az eszmecserén. Az ECON szakbizottság egy állásfoglalásról folytat vitát, hogy elutasítsuk el vagy sem ezt a javaslatot, úgy érezzük, hogy ez egy nagyon fontos pillanat. Fontos erről beszélni, mielőtt megszületik a döntés. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy az úgynevezett PRIPS jogszabály a Key Information Document, vagy KID rövidítése néven ismert legfontosabb kémet információkat tartalmazó dokumentumok nyilván nosságra hozatalát írja elő. Ez nem egy kereskedelmi dokumentum, hanem egy olyan dokumentum, amely a lakosság befektetők, befektetők számára lehetővé teszi, hogy a különböző befektetési termékeket összehasonlítsák, és így a lehető legjobb döntést hozzák meg a saját pénzükkel, befektetésükkel kapcsolatban. A belső piac szempontjából és a fogyasztóvédelem szempontjából roppant fontosak tehát ezek a KID néven ismert dokumentumok. Az Európai Parlament 637 7 igen szavazattal, tehát igen meggyőző többséggel fogadta el az erre vonatkozó dokumentum jogszabályt. Három aggodalmunknak is hangot ad, szeretnék adni az RTS kapcsán, ugye, ami a amely második szintű jogszabály lépésével, vagy életbe léptetésével kapcsolatos. Tehát én már régóta képviselő vagyok, a parlament a második szintű jogszabályok esetében nagyon fontos, hogy véleményének hangot adjon, hiszen a jogszabály alkalmazása szempontjából ez a demokratikus jog, jogunk. Fontos, hogy a bizottság és a parlament ne bújkán egymás elől, úgymond ne játszom bujocskát. Fontos hogy azt világosan kimondani, hogy az e RTS kapcsolatban milyen fenntartásaink vannak és a parlament kérdéseire vagy aggodalmaira érdemben kell reagálni az Európai Bizottságnak. Ez a második pontom, pontát, amit szeretnék elmondani. Euh, az RTS, tehát a szabályozás technikai standardok vagy, euh, vagy normák tekintetében úgy érezzük, hogy például a befektetési biztosítási ágazat, illetve a teljesítmény tekintetében nem teljesen vették figyelembe a véleményüket. A harmadik aggodalmunk pedig alapvetően azzal kapcsolatos, amely az állásfoglalás tervezetben nem szerepel explicit módon, de a kollégák kifejezték a véleményeket ezzel kapcsolatban, hogy magának a jogszabálynak az életbelépésével kapcsolatban sincs minden rendben. Az Európai Bizottság és Bernardino úr talán rávilágíthatna arra, hogy pontosan milyen jogi keretben kell elképzelni azt, hogyha az egyső szintű jogszabály életbe lép, Anélkül ugyanezben a pillanatban az RTS, tehát a szabályozás technikai normák nem, nincsenek még nem kerültek, nem léptek életbe, tehát ezek azok a kérdések és aggodalmak, amikre szeretném, hogyha most reagálnának. Köszönjük szépen. Mondja az elnök. Very much, chair. Köszönöm, elnök úr. Először is Pétekainen eh, árnyék előadó nevében elnézést kell kérnem, eh, hogy ő nem lehet itt, eh, megkért, hogy helyettesítsem, és hát meg is teszem. A PRIPS rendelet célja az az, hogy összehasonlíthatóak legyenek a különböző termékek, mégpedig nem félrevezető módon a Kiemelt infót tartalmazó dokumentumok mindenki számára közérthetőek kell, hogy legyenek, hogy a befektetők a megvásárlás helyétől függetlenül össze tudják hasonlítani ezeket a feltételeket, illetve kockázatokat. Ezért a KID-nek egyértelműnek kell lennie, és könnyen érthetőnek még a legtapasztalatlanabb kiskereskedelmi ügyfél számára is. Tehát itt egyensúlyt kell találnunk a különböző termékcsoportok között a mi árnyék előadónk úgy gondolja, hogy a rendelet e, célja nem feltétlenül jelenik meg teljes mértékben a szabályozás technikai standardokban. Ez különösen igaz a multiopciós termékekre, illetve a biometrikus fedezeti prémium termékekre, valamint az összehasonlító metodológiára a tranzakciós e, költségek vonatkozásában. Ezért szeretnénk megkérdezni, a, megkérni a bizottságot és az EOPÁT is, hogy eh, nyilatkozzanak arról, hogy eh, az RTS-ek vonatkozásában, a standardok vonatkozásában mit és miért eh, tettek. A számviteli szabályokon túl a szabályozás technikai standardoknál a végrehajtási határidőkkel van még a frakciónknak gondja. gondja. meg kell fontolni eh, a, azt is, hogy, eh, hogy amennyiben egy fogyasztóvédelmi jogszabályt halasztunk, az mindig veszélyeket rejt magába, éppen ezért ez nagyon óvatosan lehet csak eh, megtenni végezetül, összefoglalásképpen. Petikainen asszony a rendeletnek a tartalmát teljes mértékben támogatja, és nem csak Peti Kájnen asszony, hanem én magam is támogatom a rendeletnek a tartalmát. Mr. Kamal. Kamal úr következik. Thank you very much. Köszönöm. Az évek során újra és újra megbeszéljük a jogszabályokat, meghallgatjuk az ipar képviselőiket, képviselőit, és aztán döntünk, és az alapján döntünk, hogy kinek hiszünk jobban, e, és kinek az aggodalmait tartjuk e, kevésbé érvényesnek. Ebben az esetben a kifejezett aggodalmak e, egy része, amely az RTS-ekkel kapcsolatban. Nyilván egy részétől el lehet tekinteni, más részük ezeknek az aggodalmaknak nagyon is megalapozott. Olyan cégektől is jönnek, amelyek egyébként nem ellenzik magát a rendeletet, hanem tényleg jobban szeretnének tudni működni ezen a területen. Ezzel kapcsolatban én nem is beszélek többet, egyetértek azzal, amit Burkhardt mondott, tehát itt az aggodalmak egy részét osztjuk mi is. Én megköszönöm a bizottságnak az eddigi munkáját, van egy kérdésem. Amennyiben elutasítjuk ezeket az RTS-eket, akkor mi történik? Mennyire eh, gyorsan tud a bizottság lépni, és mit tesz eh, annak érdekében, mit tud tenni, hogy ha az RTS-ek hiányában a kockázatokat csökkentse, illetve a felelősséget eh, szabályozza? Jacek úr. Köszönöm, elnök úr. Nem nagyon tudok ehhez már mit hozzátenni, az előttem szólok, mindent elmondtak. Teljesen világos a helyzet. A delegált aktusok, amelyeket júniusban elfogadtak, nem elég világosak. És mi világosan kifejeztük írásban azt, hogy mivel nem vagyunk megelégedve, ezeket most újra fogalmaztuk. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy átlátható módon kifejezzük a véleményünket, és tisztázzuk a helyzetet. Azt nem engedhetjük meg magunknak, hogy az intézkedések rossz formában valósuljanak meg. Szeretném, hogyha a bizottság az ütemtervről is beszámolna, ahogy az előttem szólók is elmondták. Elnök, köszönöm a GUE nevében. Jó. Köszönöm a szót. A mi árnyékjelentéstevőnk nincs a teremben, úgyhogy azt kérem, hogy egyelőre a többinek adja meg a szót, és várjuk meg, még visszatér a terembe. Oké. Okay. Elnök, rendben van, Svenki Gold. Köszönöm, elnök úr. Először is frakcióm nevében szeretném kijelenteni, hogy a PRIPS célkitűzésével teljes mértékben egyetértünk, minél világosabb fogyasztói információt kell a fogyasztók rendelkezésre bocsátani minél jobbat annak érdekében, hogy a pénzügyi szolgáltatások piaca meg, megnyílhasson. Tudjuk, hogy az ágazat nem feltétlenül örül ennek, mert, mert ez e, nem származik, ebből nem származik előnyük, és tudjuk, hogy a tárgyalások során is ellenvetést tettek az szöveg ellen, és tudjuk, hogy a jelenlegi ellenvetés, ami ami, amire mi most készülünk, nem olyan emberek érdekeit is szolgálhatja, akikét mi nem szeretnénk szolgálni. Ezért szeretném kijelenteni, hogy az első szintű jogszabály semmiképpen nem tárgyalható újra. Ezt a jogszabályt mi szeretnénk teljes mértékben megvalósítani, de megfelelő mértékben szeretnénk végrehajtani, nem pedig félrevezető módon. Nagyon elégedett vagyok az együttműködéssel. A bizottság a bizottságnak is, nem vagyok elégedett az együttműködésem, mert a bizottságnak is és az eszmának nak is nagyon korai időpontban átadtuk azokat az adatokat, amelyeket fel lehet arra használni, hogy bizonyítsuk, hogy azok az adatok, amelyek most rendelkezésre állnak, félrevezetőek. Nagyon sok tőkebefektetési alap és más alap számításaiból is azt láthatjuk, hogy ha visszaszámolunk a többi az elmúlt évekre, és megnézzük, hogy hogy nézett volna ez ki, hogyha a PRIPS már meg, meg lett volna, és akkor megnézzük, hogy egy kedvezőtlen forgatókönyv esetén túlságosan optimista vagy pessimista adatokat re, bocsátottak volna el rendelkezésükre, akkor úgy látjuk, hogy a termékek körülbelül egyharmadában a befektetési értéke csökkent, de még egy rossz forgatókönyv esetén is azt mondták volna annak idején a befektetőnek, hogy emelkedik a befektetés értéke. Nem szeretnénk, hogyha a jövőben ez a helyzet állna elő, ugyanis a tőkepiacok is megszenvednék ezt. Hogyha ezt az információt adjuk a fogyasztóknak, ezt a félrevezető információt, akkor ez nem lenne jó, hiszen a teljesítmény, a hozaminformáció nagyon fontos szerepet játszik. Hogyha azt mondjuk a fogyasztónak, hogy még egy kedvezőtlen forgatókönyv esetén is nyereséget fog látni a befektetéséből, akkor ez teljesen használhatatlan információ, és majd utána visszajönnek hozzánk a fogyasztók az, LP, e e, az LP-hez, e és azt fogják mondani, hogy miattatok vesztettem a befektetésemen, mert nem gondoskodtatok arról, hogy a megfelelő forgatókönyveket adják, vázolják föl előttünk. Nem szeretném, hogyha az emberek kockáz, kockázatos ö, dolgokba fektetnék a pénzüket. Nem szeretném, hogyha ö, nem tudnák, hogy el is veszíthetik a pénzüket, hogyha befektetnek. Tehát ezért fontos, hogy ez az információ, ez ne semmiképpen ne legyen vélevezető. A bizottságot és az ESMát informáltuk arról, hogy ezek, a, de, ezek az adatok nem, fel, nem megfelelően vannak kiszámolva. Szerettünk volna visszajelzést kapni tőlük, hogy ez igaz-e vagy nem. A bizottságban dolgozó és az ESMA-ban dolgozó felelősökkel szerettük volna egy vitát indítani arról, hogy ezt hogy lehet megoldani. Egyelőre semmiféle megoldást nem adtak nekünk erre egyszerűen ezt ki kell javítani, hiszen az első szintű jogszabály is kimondja, hogy nem lehet félrevezető az információ. A második kérdés pedig ugye a van egy ilyen riasztási mechanizmus, ami arról szól, hogy ha túlságosan komplex egy termék, akkor azzal kapcsolatban riasztást kell adni, de azt még nem döntöttük el, hogy a PRIPS-ben ezt mikor jelentetjük meg. Az EIOPát kértük meg arra, hogy tisztázza, hogy ez valóban használatra kerül, egységes módon kerül használatra a tőkepiacon, ugyanis a tőkepiaci unióban azt szeretnénk, hogyha egységes szabályok léteznének minden területen hiszen csak akkor tudjuk kiteljesíteni a tőkepiacot. Ezért tehát támogatjuk a PRIPS-et, támogatjuk a PRIPS célkitűzéseit, de felszólítjuk a bizottságot és az eszákat arra, hogy sokkal konstruktívan működjenek velünk együtt ilyen komoly ügyekben. Köszönöm szépen. Más hozzászólót egyelőre nem látok, akkor átadhatjuk a szót John Berrigennek. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Én köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek és részt vettek ebben a fontos és érdekes vitában. A PRIPS E, rendelet, illetve a kívánt információkat tartalmazó dokumentumhoz vonatkozó intézkedések. Úgy érzem, hogy a befektetők védelmét szolgálják, ezért az Európai Bizottság meggyőződése, hogy minél hamarabb érdekel léptetni az új szabályokat, különös tekintettel a KID dokumentumra, amely most először egy közös normát vezet be arra vonatkozóan, hogy milyen formátumban kell befektetési termékekkel kapcsolatos információkat eh, nyújtani a befektetőknek, hogy valóban a kockázatokat, a lehetséges teljesítmény eh, szenáriókat és egyéb eh, részleteket tisztázzon minden befektető számára. Tehát ezt nem szabad szem elől téveszteni. Az Európai Bizottságban a június végén állapodtak meg erről a felügyeleti szervek áprilisban benyújtott véleménye alapján tettük meg ezt. Nagyon szoros menetrend szerint, határidők szerint kellett dolgozni, ugyanakkor a szakértői csoportokat nagy mértékben bevontuk, sőt egy nyilvános meghallgatást is tartottunk eh, ezügyben. Úgy érz, érezzük, hogy ezek a technikai normák eh, kiegyensúlyozottak, eh, színvonalasak és minden érintett érdekeit figyelembe veszik. Erre talán majd bővebben is kitérek később. Ami a legfontosabb, a KID tartalma, alapvetően a mi vizsgálatainkon alapul. Úgy érezzük éppen ezért, hogy a javasolt KID dokumentumra vonatkozó normák megfelelnek az elvárásoknak. Az Európai Bizottság nagyon gyorsan dolgozott a határidőn belül a delegált aktus elfogadása érdekében, ahogy ezt az elnök úr is említette, az ECON szakbizottság tagjait Folyamatosan tájékoztattuk a munkánk előrehaladásával kapcsolatban. Tisztában vagyok vele, hogy a június végén küldött Econ levél a végső döntés után érkezett. Ez valóban kicsi szerencsétlen, de ezt semmiképpen sem szabad úgy értelmezni, hogy mi az önök házát nem tiszteljük kellően. Egyszerűen szorított bennünket az idő, szerettük volna, hogyha az ágazat minél hamarabb egyértelmű szabályokkal dolgozhat. Tudjuk, hogy a rendelet gyakorlatban történő átültetésére vonatkozó határidők nagyon szorosak, éppen ezért szeretnénk minél gyorsabban előre mozdulni. Júliusban az érintettek számára egy workshopot tartottunk, az első és második szintű jogszabályokkal kapcsolatban is mindenképpen szeretnénk előrelépni. A KID gyakorlatban történő működését a felügyeleti szervekkel együtt folyamatosan vizsgáljuk majd, és remélhetőleg majd így pontosan látjuk, hogy hol van szükség fellépésre, melyek az esetleges problémák amelyek felmerülhetnek. Fogalmazzunk világosan, a PRIPS ö, ö, ö, kerettel tudunk most először a befektetők, lakossági befektetők számára bármiféle védelmet biztosítani. Úgy érezzük, hogy többfajta érdeket sikerült kompromisszum keretében valahogy összehangolni. Hát azt tudjuk, hogy a kompromisszum soha nem tud mindenki számára tökéletesen kerülítő lenni. A kompromisszumoknak már csak ilyen a természete, de tudjuk, hogy a lakossági befektetők eh, érdekét nagymértékben szolgálja ez az új eh, szabályozás, a KID dokumentum. Éppen ezért úgy érezzük, hogy jó lenne, ha az év végig a megállapodott határidőig életbe lépnének az új szabályok. a PRIPS eh, rendelet és a delegált aktus együttes életbe léptetése úgy érezzük, hogy nagyon fontos. Hogyha nem így történik, akkor a rendelettervezet alkalmazása nagy késedelmet szenvedhet, még akkor is, hogyha delegált aktust elutasítja az Európai Parlament, mi készen állunk arra, hogy megtaláljuk a kompromisszumot annak érdekében, hogy az önök aggodalmaira megoldást találjunk, és fontos, hogy a technikai szabványok is idében életbe lépjenek, hiszen ez az egyetlen jó megoldás. Ugyanakkor el kell mondanom azt is, hogy meggyőződésünk, hogy a jogi szakértőink értelmében az egyes szintű jogszabály önmagában is megállja a helyét, a rendelet, ugyanis december 31-től közvetlenül hatályos rendelkezéseket tartalmaz. Éppen ezért úgy érezzük, hogy az egyes szintű jogszabály tulajdonképpen elég iránymutatást ad az ágazatnak a végrehajtáshoz. Persze ez nem egy ideális megoldás, hiszen a jogbiztonság így nem garantált, extra költségeket is jelenthet, a PRIPS termékek előállítói vagy kínálói így csak egy első szintű jogszabályra támaszkodhatnak, tehát remélhetőleg az RTS későbbi eh, elfogadása után további módosításokat kell majd eszközölnék. Megpróbáljuk persze segíteni őket majd, amennyire lehet, hogyha ez fordul elő, hogy esetleg mennyire nem kompatibilisek az értelmezéseik és az új szabályok a majdani RTS-szel, de még egyszer mondom, ez nem az ideális eh, megoldás, de úgy érezzük, hogy ez is működőképes lehet. Nem szeretnénk ezt a B tervet követni, de még ez is jelentősen javítja a lakossági befektetők védelmét a mai helyzethez viszonyítva. Összefoglalásképpen tehát továbbra is meggyőződésünk, hogy a bizottság által elfogadott döntés, delegált rendelet a legjobb megoldás az életbe léptetésre, vagy alkalmazásra, de hogyha ezt önök elutasítják, akkor sem sincs itt a világ vége. Persze mindenki számára jobb lenne, hogyha sikerülne megállapodnunk, de úgy érezzük, hogy az a rendelet, az első szintű rendelet életbe lépése a második szintű jogszabály nélkül még mindig jobb a lakossági befektetők számára, mint a semmi, mint a jelenlegi helyzet. Jó lenne, hogyha mind a delegált rendeletről és az első szintű rendeletről megtudnánk a megfelelő határidőig, azaz az év vége előtt állapodni. Ez lenne mindenki számára a legjobb. Köszönöm, elnök úr. Thank you. I have to say that... Kösz, köszönöm a b beszél, hogy ez a nem ideális, a második legjobb megoldásnak nevezte ezt. Nem értünk egyet a jogi értelmezése. Benedikt Nórat is szeretném meghallgatni. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretném megköszönni ezt a lehetőséget a közös bizottság részéről, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy beszéljünk az RTS-ről, a PRIPS-szel kapcsolatos szabályozás technikai standardokról, amely fő eleme annak a törekvésünknek, hogy visszanyerjük a fogyasztók, illetve a befektetők bizalmát. Az RTS eredeti változata az több éves munkát tükröz a pénzügyi piacok mind a három ágazatában. A lényeg az volt, hogy egy tisztességes megközelítést találjunk. Úgy gondoljuk, hogy ez egy szabályozás technikai kompromisszumot tükröz és kiegyensúlyozott. Széleskörű konzultációs folyamat után vagyunk, emellett meghallgattuk a szakértői csoportunkat is, illetve fogyasztói teszt gyakorlatokat is végeztünk. Ez a bizonyítékgyűjtés azt mutatja, hogy eh, kiúgyensúlyozott szabályozás technikai standardokat kell találni, és eh, így született meg ez eh, a draft. A Szerintünk ez nagyon fontos, különösen a költségek vonatkozásában a különböző PRIPS típusoknál. Úgy gondoljuk, hogy a költségek átláthatóság és összehasonlíthatósága jelentősen javulna. Mi úgy gondoljuk, hogy a biometrikus kockázatfedezeti prémiumot mi nem költségnek tekintjük, és csak olyan csak annak a ténylegesen költség elemét vesszük figyelembe, ami szerintem egy megfelelő eljárás a kockázatokkal kapcsolatban is hasonló, kiegyensúlyozott megoldásra törekszünk. Ami pedig a hitelkockázatokat illeti, a PRIPS-nek el kell ismerni az ilyen kockázatokat, ha vannak ilyenek. Itt az Insolvency 2-re, 2 alá tartozó biztosításokról is szó van, ezért is nincs a biztosításokra egy általános kivétel. Úgy gondoljuk, hogy a jelenlegi RTS eh, tervezet megfelelő eh, javaslat eh, elismeri azt a helyzetet, hogy a prudenciális szabályozása egy egységnek teljesen vagy részben mitigálja a hitelkockázatot. Ugyanakkor a nagyobb piaci átláthatóság az a reformok része, egyre tartozik a Solvency 2 is, és a jövőbeni megoldásokat is előkészíti, amelyek iránt nagyon is nyitottak vagyunk, mint ahogy az az RTS tervezett hatodik preambulum bekezdésében is szerepel. Aztán most nézzük a teljesítmény forgatókönyveket, vagy hozamforgatókönyveket. Nos, nagyon nehéz találni olyan megáll, megoldást, amely a legjobb forgatókönyvekből tud kiindulni. Nyilván eh, itt most meg fogjuk vizsgálni a kevésbé jó forgatókönyveket is, az RTS vázlat eh, négy eh, forgatókönyvét eh, újra megvizsgáljuk, hogy ezeket, ezt a, azt a helyzetet kezeljük, hogy hogyan alakulhatnak a rosszabb vagy kevésbé kedvező forgatókönyvek. Mi úgy gondoljuk, hogy az RTS megfelelő gyakorlati alkalmazása azt gondolom, hogy végül is nem fog félrevezető képet teremteni, illetve félrevezető információt adni a fogyasztóknak. A ipar képviselőivel kapcsolatban, a, a kiddel kapcsolatban megértjük az ipar szereplőinek aggodalmát. Tavaly, amikor, vagy legutóbb, amikor itt voltam, erről már volt szó, és azóta mi azt szerettük volna elérni, hogy a Draft RTS az minél hamarabb végrehajtható legyen, és már akkor is nagyon oda akartunk figyelni az ágazat aggodalmaira. Q&A-ket hoztunk létre, és ezek a kérdésfelelet segítségek, ezek majd rögtön az érdekeltek számára elérhetőek lesznek. Mi azt látjuk, hogy az ágazat képviselői a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumra vonatkozó szabályokat hajlandóak minél hamarabb végrehajtani. Mi természetesen nyitottak vagyunk abban arra, hogy egy pragmatikusabb átmenet legyen az új rendszer felé. Aztán reagálnék még arra, hogy mi van az összetettségre utaló figyelmeztetéssel. Nos, ez nem volt a mandátumunk része, de úgy gondolom, hogy a rendelet összességében elég egyértelmű, és nem is kell, hogy ezek a szabályozás technikai standardokban szerepeljenek, de természetesen ezzel is hajlandók vagyunk foglalkozni, hogyha a bizottság felkér bennünket, akkor az összetettségre való figyelmeztetés praktikus oldalával is szívesen foglalkozunk. Értjük tehát az aggodalmakat, és készen állunk arra, hogy a bizottsággal és a parlamenttel együtt működjünk, és eloszlassuk ezeket az aggodalmakat, valamilyen módon kezeljük azokat. Nyilvánvalóan a kérdés felelet amit kidolgoztunk a szabályozás technikai standardokhoz, az már azoknak a praktikai, praktikus megoldásoknak a részét képezi, amelyekre gondoltunk, és amelyek talán eloszlatják a parlament aggodalmainak egy részét. Én tehát továbbra is optimista vagyok, hogy amennyiben jó hangulatban együtt működünk, akkor mindannyian jobb helyzetbe tudjuk hozni a fogyasztókat, ami végül is a célja ennek az egész folyamatnak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Berigen és Bernardiro uraknak. Úgy gondolom, nagyon fontos az, amit Berigen úr mondott. Én eh, megértem, hogy mennyire fontos önnek is hangsúlyozni, hogy ez egy kompromisszum. Eh, tudjuk, hogy mi az a kompromisszum, politikusok vagyunk. Természetesen a kompromisszumra szükség van de eh, nem vagyok benne biztos, hogy ez eh, megfelelő érv. Természetesen kompromisszumról van szó, de működőképes kompromisszumra van szükség. Úgyhogy nem érzem magam túl jól ebben a helyzetben, hiszen eh, a tartalmi kérdéseket a kompromisszummal nehéz összekötnünk. Nem csak politikai érvekre van szükségünk, meg az is fontos, hogy meg legyünk győződve arról, hogy semmiféle konkrét hiányosságok nem maradnak a dokumentumban. Egy olyan dokumentumot kell elkészíteni, amely valódi összehasonlíthatóságot teremt a termékek piacán, és egyelőre ez, ez, ennek a biztosítását nem látjuk. Tehát működőképes kompromisszumra van szükség, nem csupán kompromisszumra. Nem tudom, hogy az általunk felsorolt érvek konkrétan, megfelelően eh, alátámasztják-e azokat az aggodalmakat, amelyeket mi felsoroltunk ugye ezt mindenki elmondta, hogy a tartalommal meg vagyunk elégedve. Mielőtt tovább, további felszólalóknak megadnám a szót, elmondanám, illetve megismételném, hogy meg vagyok lepve a bizottságon a beli kijelentésén, hogy bármiféle delegátusok nélkül folytatni lehetne a munkát. Én úgy gondolom, hogy ezt képviselőink nem tudják elfogadni. Pervánsi először a szó. Először is szeretnék köszöntet mondani a kitúrémernek, hogy ellátogattak közénk. Beszéltek egy BTF-ről, egy forgatókönyvről, amely se a parlament, se a bizottság számára nem jó, de ami a jogszabály életbelépését illeti, hogy RTS nélkül lépne életbe a rendelet, mit jelentene ez? Hogyan, konkrétan, hogyan működhetne ez egy olyan jogszabály esetében, amelyet jó lenne, hogyha homogén módon alkalmaznának a tagállamok. Tehát ezzel kapcsolatban vannak azért fenntartásaim. Kicsit konkrétabban szeretném tudni, hogy pontosan abban a levélben, amelyet mi küldtünk a biztos úrnak, és az e, készen áll az Európai Bizottság és az EOPA arra, hogy tárgyalásokat kezdjen velünk a helyzetjavítása érdekében. Mik a lehetőségek az RTS javítása tekintetében tehát? Burkhard Balc Köszönöm szépen, elnök úr. John Berigán és Bernádi úraknak is megköszönöm a mai eszmecserét. Az, hogy mi eh, gazdasági és monetáris bizottságként eh, fenntartásokkal élünk az RTS-ekkel. Hát ezt én szerintem nagyon is korai időpontban eh, közöltük a bizottsággal, és időben megkértük a bizottságot arra, hogy tervezzen meg bizonyos kiigazításokat. Nyilván nincs kétség a felől, hogy a bizottságnak joga van delegált aktusokat elfogadni, de az Európai Parlamentnek is joga van arra, hogy ezeket elutasítsa nagyon határozottan ki szeretném jelenteni, hogy az EPP teljes frakciója véleménye szerint az intézményközi együttműködés ben az együttműködést mi nem így képzeljük el. Frakciónk számára teljesen világos, hogy szükség van ezekre a delegált aktusokra, de az a kérdés, hogy megengedhetjük-e azt, hogy az Európai Parlamentet ebből teljes mértékben kihagyják, és a véleményét ne vegyék figyelembe. Véleményünk szerint ez teljesen elfogadhatatlan. A fogyasztó számára jogbiztonságot kell biztosítani, hogy a, hogy a kulcsfontosságú információkat tartalmazó dokumentum megfelelően legyen kialakítva. A delegált aktusok módosítását még akkor is el kell érni, hogyha ez esetleg késlelteti a PRIPS ütemtervének megvalósítását. Teljes mértékben határozottan kijelentem, hogy nem szeretnénk azt, hogy a PRIPS-et elhalasszuk, hogy az érvénybe lépését elhalasszuk, hiszen az európai és a határokon átnyúló pénzügyi ö, tranzakciókat támogatnunk kell, és ezzel kapcsolatban rendkívül fontat, fontos, hogy az információs dokumentum megfelelő legyen. Tehát fontos, hogy a rendelet és az ehhez tartozó delegált aktusok megszülessenek. És ahogy John Berigen is elmondta, ezek egy időben kell, hogy megszülessenek és alkalmazásba kerüljenek tehát a delegált aktusokat és a rendeletet össze kell kötni időbeli szempontból. Ezek, ezek egy sinen kell, hogy fussanak. Én úgy gondolom, hogy a második legjobb forgatókönyv nem igazán praktikus, és meglepett, hogy egyáltalán második legjobbnak nevezik hiszen úgy gondolom, hogy ez ebből a szempontból teljesen téves megállapítás. Ezért kérem, hogy a bizottság gondolja át még egyszer az álláspontját. Én úgy gondolom, hogy mindenki érdekelt abban, hogy jó megoldást találjunk, és ma meg fogjuk ejteni a szavazást, aztán pedig majd frakcióm nevében el fogom mondani, hogy mi a vélemény, véleményünk, és hogy hogy szeretnénk tovább haladni a jelentéstevővel és a bizottsággal folytatott együttműködésben. Elnök, köszönöm. Kamál úr szeretne valamit tenni? Köszönöm. Pervans és Burkhardt által elmondottakra építenék én is, és azt gondolom, hogy az elkövetkező napokban tényleg le kellene ülnünk, és a bizottságtól pedig azt kérdezem, hogy amikor Berez asszony, amit beresz asszony is kérdezett, milyen konkrét területekkel akarnak foglalkozni a közeljövőben, hogy mi is tudjuk. Ugyanakkor az miatt aggódom, hogy ha a bizottság nem akarja komolyan venni egy delegált aktus elutasítását. Most az, ami a részletekkel kapcsolatos véleményünktől függetlenül, az, hogy a, az Európai Bizottság nem teljesen veszi komolyan az aggájainkat, illetve az elutasításunkat, e, ezt, ezt komolyan kell, hogy vegyük, és aggodalommal kell, hogy töltsön el bennünket. Tehát kicsit lépjünk vissza. E, mi a parlament elfogadta ezt, meg, megszavaztuk, tehát lesz PRIPS, amivel kapcsolatban aggodalmak fogalmazódtak meg, az az, hogy milyen információ jut el a fogyasztókhoz, és a, az RTS-ek ténylegesen adott esetben félrevezethetik a fogyasztókat, emiatt vannak aggodalmak. Egyébként én mindig nagyon egyszerű megoldásokat preferáltam. Nem szeretem azt, hogy olyanokat mondani, hogy egy befektetésnek az értéke ez mehet le is, nem csak fel Egyébként nekem azt mondták, és ebben hiszek, eh, hogy eh, az életmegtakarításokat nem szabad befektetni, eh, csak akkor fektessen be, csak azt a pénzt fektesse be, amit adott esetben megengedhet magának, hogy elveszítsen. Kárti, no, sorry, Mr. Jezek. Jezek úr következik. Nem muszáj, the possibility to rap. de mindenki beszélhet. McCarthy asszony. Eh, McCarthy úr, bocsánat seen a little bit of um, progress here today. Kárti úr. Eh, látunk bizonyos eh, előrelépést, de két ellentétes eh, ok is van arra, vagy két, két ok van arra, hogy elutasítsuk. Az egyik az ágazat viselkedése, a másik pedig az, hogy a többségünk meg akarja valósítani azt a célt, hogy az eredeti menetrend szerint életbe tudjon lépni ez a jogszabály. Az az információ, amit Sven átadott nekünk, az tényleg fontos. Ott is olyan aggodalmak fogalmazódnak meg, amelyekkel foglalkozni kell, és valójában ezt az információt ő elküldte több hónappal ezelőtt a bizottság képviselőinek is, és azóta is folyamatosan emlegeti a kérdés tehát az, hogy amennyiben kitartunk az eredeti menetrend mellett, és én ezt támogatnám egyébként, amennyire ez lehetséges, a, a, én is úgy gondolom, hogy a B-terv elfogadhatatlan, amit a bizottság B-tervnek nevezett. Én úgy gondolom, hogy a bizottságnak el kell magyaráznia azt, hogy milyen menetrend szerint akarja megoldani a problémát, és lehetővé kell tenni számunkra, hogy megvalósítsuk, végrehajtsuk ezt a jogszabályt az előzetesen megállapított menetrend szerint. Köszönöm. Sven Giegold. Sven Giegold következik. First time. Köszönöm. Először is szeretném megköszönni azt a hajlandóságot, amelyet a partnereink mutatnak a megoldás keresésben. Nem jó dolog az, hogyha a parlament két dologgal kiegészíti a bizottsági javaslatot. Az első az, hogy részletezni kell a társadalmi és környezetvédelmi standardokat, valamint az összetettségre utaló figyelmeztetésre kapcsolatban a parlament egy ajánlást, és aztán mind a kettőt elfelejtették. A bizottság ezeket nem vette figyelembe. Először is a bizottság, noha kötelező lett volna, második szinten nem foglalkozott sem a társadalmi, sem a környezeti kihatásokkal. Tudom, hogy ez az ön hivatalba lépése előtt történt, de lényeg az, hogy e, nem foglalkoztak a mi aggodalmainkkal. Az összetettségre való figyelmeztetéssel kapcsolatos aggodalmainkat szint figyelmen kívül hagyták. Nagyon fontos tehát, hogy a parlament véleményét a bizottság figyelembe vegye, akkor, amikor folytatja a munkát. Mert ha nem veszi figyelembe, akkor ez a bizottság a fejére kopint, mert mi komolyan vesszük magunkat. És itt most valójában ezt az üzenetet fogalmazzuk meg. Nem lehet azt remélni, hogy mivel a parlament állandóan Európa barát és fogyasztó barát, akkor nem fogunk foglalkozni a részleteivel egy jogszabálynak, de mert fogunk foglalkozni. Bernardino úr, hogyha ön megtalálja a megoldást arra az ábrára, amit átnyújtottam, mi nyitottak vagyunk minden megoldásra lehetőleg gyorsabban, de az a megoldás legyen megbízható, nem növeli a bizalmat, hogyha itt miután ön már előre tudta, hogy mit fogunk mondani, mert látta az állásfoglalás tervezetben, lényegi választ mégsem adott. A lényegre nem reagált. Jezsek úrnak én azt súgtam oda, hogy egy kicsit úgy érzem magam, mint a központi bizottság ülésén kommunista időkben. Ugye a központi bizottságnak mindig igaza van, e, nem kell a számokat alátámasztani, e, elég azt mondani, hogy kiegyensúlyozott kompromisszumról van szó. Mi vagyunk a Bundesnaincék e, utódai, mi buktattuk meg a központi bizottságot, és éppen ezért mi érveket akarunk, nem pedig azt, hogy jól számoltunk, meg kiegyensúlyozott a kompromisszum. A számok rosszul néznek ki, mert az esetek egyharmadában önök azt hozták ki, hogy kedvezőtlen körülmények között is profitot hoznak a befektetések, miközben nem. Tehát ez nem egy kiegyensúlyozott kompromisszum, nem jó munka, sőt félrevezető. Kérem, hogy a szabály a számaikat igazítsák ki. Mi egyébként teljes mértékben nyitottak vagyunk, de ez a központi bizottsági módszerrel, módszert nem tudjuk elfogadni. Köszönöm. Okay. Shortly, yes. Reply from Mr. Berrigan. Mr. Bernardino. Akkor most uh, Verigen úr. Thank you, Mr. Chairman. Bernardino úr kap szót. The comments have been made. Let me... Köszönöm szépen, elnök úr. Hadd uh, válaszoljak a megjegyzésekre nem uh, kronológiai sorrendben, hanem számomra fontos uh, kérdések sorrendjében. A bizottság a határi, meghatározott határidő előtt készen lesz a rendelettel. Az a célunk, hogy a teljes keretet még ez év vége előtt megvalósítsuk. Ez mindenképpen a befektetőknek és mindenkinek is elsődleges érdeke. Az első szintű jogszabályban is kijelentettük, hogy nagyon szoros a menetrend, és ilyenkor, amikor sürgősségről van szó, akkor kényszerek vagyunk, kénytelenek vagyunk prioritásokat felállítani, hogy megfelelő ütemben folytassuk a munkát. Tehát nem tudunk mindent megfelelőképpen mindennek mandátumot adni, de most jelenleg már megvan a mandátum mindenre, tehát csak prioritásokat állítottunk fel, nem felejtettünk ki semmit, Gigold úr. Az, hogy ez a második legjobb opció-e. Én tudom, hogy mit jelent ez a szó, és tudom, hogy nem feltétlenül ez a legjobb megoldás, de sokkal jobb még mindig, mint hogyha nem lenne semmiféle megoldás, különösen a társ jogalkotókkal közösen megállapított határidő tekintetében. Tehát elnézést kérek, de én úgy gondolom, hogy nagyon világos, hogyha egyszer, hogy, hogyha az, a között kell választanunk, hogy legyen-e valami, vagy ne, akkor mégiscsak az a jó, hogy valami van. A, a különböző vitás kérdéseket természetesen ki kell tárgyalnunk, de semmiképpen nem akarunk hosszú távra sem elfogadhatatlan megoldásokat találni, csak is elfogadhatókat mind a két fél számára. Megkérdezték, hogy a menetrend hogy néz ki, illetve hogy be, számunkra ez megfelelően, nem, számunkra is túlszoros a meg, meg menetrend, de pontosan ezért szeretnénk gyorsan dolgozni, és nem akarjuk a határidőt eltolni. Ez E, ez a mi döntésünk, szeretnénk minél gyorsabban dolgozni, végrehajtani, amit kell. Nem szeretnénk a határidőt odébb tolni. A bizottság nyilván nem kérdőjelezi meg az intézményközi együttműködést és az eljárást, sem a parlamentek, parlament jogait a delegáltatusokkal kapcsolatban. Természetesen együtt kell működnünk annak érdekében, hogy működjön ez a helyzet. És ezért mondom ma, hogy annak ellen, ellenére, hogy eh, jelenleg nem túl kedvező még a helyzet, mi hajlandók vagyunk önökkel együttműködésben egy működőképes kompromisszumot kidolgozni a még aggodalmat okozó kérdések eh, szempontjából is nem tudok most konkrét javaslatokkal áll, előállni arra vonatkozóan, hogy az RTS-sel kapcsolatban mit fogunk tenni, mert beszélnünk kell az elnökkel még erről, de minden esetre a befektetés, a multiopciós termékek, a, a különböző biztosítás alapú befektetések költséges, stb. Minden ezek mindezeken a területeken tovább fogunk dolgozni, annak fényében, hogy ez az ülés milyen szavazással végződik, illetve a plenáris ülés milyen szavazással végződik. Végül pedig, amikor ugye kompromisszumról beszélek, én nem politikai kompromisszumról beszélek, hanem technikairól. Tehát egy olyan kompromisszumot kell találni, amely technikai szempontból is működik. Természetesen van olyan eset, amikor az egyik oldalnak kevésbé megfelelő kompromisszum, a másiknak pedig nem, de ez egy technikailag működő, képes kompromisszum kell, hogy legyen, mert mi más nem is fogadnánk el. Köszönöm. Thank you. Köszönjük. Bernardino úr, köszönöm szépen elnök úr. Röviden akkor kitérnék pár kérdésre. Először is persze a végrehajtás, a rendelet és az RTS végrehajtása tekintetében az Európai Bizottsággal kapcsolatban nem akarok jogi vitába keveredni, de meggyőződésem, hogy mindannyian együtt kell, hogy dolgozzunk azon, hogy elkerüljük a a, a, a, a jogbizonytalanságot, főleg akkor, hogyha szükségtelen. Szerintem az RTS nélküli végrehajtás nagyon sok bizonytalanságot hoz, nagyon sok problémát okoz majd az európai felügyeleti szervek számára is, hiszen hogyan tudjuk így a mandátumunkat teljesíteni, hogyan tudjuk az uniós jogszabályokat következetesen alkalmazni. Már most is igen nehéz dolgunk van a következetes végrehajtás terén, amikor vannak másod szintű vagy kettes szintű jogszabályok és vannak iránymutatások. Ezek nélkül nagyon nehezen látom, hogy a belső piacon hogyan tudunk következetesek maradni, ezért én határozottan azt preferálnám, hogy ilyen fajta jogbizonytalanságot mindenképpen el kell, hogy kerüljünk. A második ponttal kapcsolatban természetesen készen állunk arra, hogy ezen aggodalmakra megoldásokat találjunk, a parlament által eh, hivatkozott területeken eh, Q&A-t, kérésfelelet, Kapusztev eh, formátumban szívesen nyújtunk iránymutatást. Meggyőződésem, hogy az ilyenfajta iránymutatás elemei az RTS-be is bekerülhetnek annak érdekében, hogy tényleg a jogbiztonságot garantáljuk. Vannak olyan területek, amelyekre John is utalt, ahol jobban rá tudunk világítani arra, hogy hogy is kell ezt alkalmazni. Sven, ismersz engem? Én nem a nehéz kérdések elől nem bújok el, hogyha érdemi válaszra nem tudok szolgálni, akkor annak az az egyszerű oka, hogy még nincs válaszunk. Dolgozzunk ezen. Hát, ha ezt mondtad volna első körben, akkor én nekem kellett volna azt mondanom, amit mondtam. Tehát folytatva vizsgáljuk még, a, elemezzük a számokat, vizsgáljuk a helyzetet, de ahogy mondtam, próbálunk megoldást találni, akár ezzel a negyedik forgatókönyvvel kapcsolatban is, megpróbálunk minden lehetőséget felmérni, elemezni, átfogó módon, hogy tényleg elkerüljük a, a, a félreértéseket, hiszen, hiszen ez senkinek sem érdekel. Alapvetően ennyit szerettem volna dióhéjban elmondani. Természetesen mi konstruktívak, építő jellegűek leszünk ebben a folyamatban, mind, mindig. Azt hiszem, ezt nem kell külön mondanom. Köszönjük szépen, mondja az elnök. Itt az ideje szerintem, hogy ö, kicsit elemezzük mindazt, ami elhangzott, hogy elgondolkozzunk ezen úgy hallottuk, hogy megvan a szándék arra, hogy konkrét megoldást találjunk, egy működőképes, megbízható, jogilag is eh, ki kell, hogy járja az idő próbáját. Örülök annak, hogy Bernardino eh, eh, és Beregino is azt mondták, hogy nem ez a második legjobb megoldás, hanem hát ez nem egy jó terv, a B-terv, Éppen ezért közös célunk az, hogy megoldjuk ezt a pat helyzetet, és közös célunk az, hogy a lakossági befektetőket megbízható információval lássuk el. Valószínűleg most fogunk szavazni eh, arról, hogy eh, hogyan tovább. Ez alapján remélhetőleg folytatódhatnak a tárgyalások. Ezen párbeszéd most akkor folytatódott a 11-es pont keretében, megint a raportőrnek adom meg a szót. Ne csak folytassuk a vitát, hanem igazából arra koncentráljunk, hogy az állásfoglalásunkat hogy tudjuk úgy megfogalmazni, hogy teljes mértékben figyelembe vegyük az imént elhangzottakat, az imént elmondottakat. Egyértelmű válaszokat és működőképes megoldásokat hogyan találhatunk. A bizottság és az IOPA is dolgozik a, ezen, de konkrétumokat nem tudtak egyelőre, konkrétumokkal egyelőre nem tudtak szolgálni. Permas lesz az első. 5 percet is, 5 percet esetleg felfüggeszthetjük az ülést, de folytathatjuk is egyből. Jó, parancsolj! Merci. Euh, Köszönöm. Akkor hallottuk a bizottságot és az IOPát is kiegészítő megközelítéseket, amelyek nem teljesen egybevágóak. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy hajlandóak arra, hogy a legjobb megoldást léptessük életbe, mégpedig a lehető leggyorsabban. Én úgy gondolom, hogy a mi szakbizottságunk szempontjából az a fontos ma, hogy nyomást tartsunk fenn annak érdekében, hogy a feltételek javuljanak, és január, 2017. január 1-én életbe lépjen ez a rendelet. Ennek érdekében ezért kértük ezt a mai ülést, illetve több dolgot akarunk először is, nem tudjuk elfogadni ebben a formában ezeket a delegált aktusokat. A másik dolog az az, hogy mi hülyek maradunk a szelleméhez és a, lev, a, és a betűjéhez mindannak, amit megszavaztunk. Ezért is a négyes és az ötös módosító, különösen az ötös módosító e, valójában egy kívót kellene, hogy legyen, e, amely a frakciók közti megegyezés tárgyát e, képezné. Vannak az eredeti állásfoglalásban olyan bekezdések, amelyek körül szerintem konszenzus van, és amelyek mentén valóban elindulhat a vita arról, hogy mi legyen akkor a sorsa, hogyan szavazzuk meg ezt az ellenvetést itt, illetve a plenárison. Ugyanakkor két kiegészítő dolgot mondanék. Először is szerintem hasznos utalni ahogy azt korábban megtettük abban a levélben, amelyet küldtünk a biztosnak, először Hillnek és aztán Dombrovskisnak, tehát utalnánk az összetettségre utaló figyelmeztetésekre, mert ez jelenleg nem szerepel az ellenvetésben, de mégis érdemes erre utalni. Ezzel kapcsolatban van két módosító, amely szerintem hasznos, és éppen ezért legalább az egyikőjüket, egyikőjüket el kellene fogadnunk és megszavazni. Aztán ott van a menetrend kérdése, és itt a 15-ös és 16-os módosítókra utalnék. Először is nekünk a aktív törvényhozónak kell maradnunk. Nem mondhatjuk most azt, hogy el kell halasztanunk, mert nem sikerült. Mindenki azt mondja, hogy ez a jogszabály fontos, ugyanis fogyasztóvédelmi, kiteljesíti a belső piacot, illetve összehasonlíthatóvá teszi a termékeket. Tehát üljünk le, nézzük meg, hogy mit kell változtatni, és ha nem sikerül változtatni a dolgokat, akkor, amikor majd a plenárison szavazunk, akkor mondjuk ki azt, hogy halasztunk. Most nem az a dolgunk, hogy azt mondjuk, hogy halasztunk, halasztanunk kell. E, majd meglátjuk később. És éppen ezért én úgy gondolom, hogy a lehető legnagyobb többséget mögünk állíthatjuk. Az, hogy a 15-ös, 16-os módosítót az EPP visszavonja, vagy, vagy, vagy, vagy tartózkodás lesz ezzel kapcsolatban, minden esetre egy jó alapja lesz mindez a bizottsággal való további együttműködésünknek. Köszönöm. Burhát kolléga. A 15-ös, 16-os módosítóval kapcsolatban szeretnék hozzászólni. Én úgy gondolom, hogy miután meghallgattuk a bizottság nyilatkozatát, és a leg, második legjobb opcióról beszéltünk, akkor politikus, politikai szempontból arra ö, kell, hogy jussunk, hogy továbbra is nyomás alatt kell őket tartanunk. Tegnap az EPP frakcióján belül nagyon hosszasan beszélgettünk arról, hogy mi legyen a stratégiánk, hogy mit tegyünk most ebben a helyzetben. Én egyáltalán nem vagyok biztos. Természetesen előnyben részesítettem az pervás által most felvázolt eljárást a továbbiakban, de most, hogy még egyszer meghallottuk a második legjobb opciót, akkor úgy látom, hogy a bizottság nem nagyon változtatott a véleményén, tehát én úgy gondolom, hogy a nyomás fenntartása mindképpen fontos és a mi tárgyalási pozíciónkat parlamentként meg kell erősítenünk. És még egyszer megismételném, hogy mi sem szeretnénk nyilván, hogyha tolódna a határidő. De azt sem szeretnénk, hogy az egész káosszal végződjön. Nem szeretnénk, hogyha a második legjobb opció um, káoszt okozna. Már pedig én úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben nagyon nehéz ennek az elkerülése. Én úgy gondolom, hogy ebben a jelenlegi helyzetben csak káosszal végez, végződhet ez és akkor talán meg kellene szavaztatni a szakbizottságot arról, hogy mi legyen. Én úgy gondolom, hogy az EPP véleménye az, hogy mindenképpen el kell kerülnünk a káoszt. A mai, a bizottság mai fellépése nem erősítette meg azt, hogy ez lehetséges. Thank you. Elnök, köszönöm szépen, Kamal úr. Köszönöm szépen. Az ECR két módosított nyújtott be. Az egyik az, hogy utaljunk a bizottságnak küldött levélre. Ugye ez tárgyalások eredménye, ami, amelyek során átvehettük a különböző kérdéseket, és egyességre tudtunk jutni. Tehát erre utaljunk. A második pedig egy, egy, egy benchmark, amelyet szeretnénk, hogyha a bizottság szintén figyelembe venne. A második kérdés pedig a menetrend kérdése. Én, mi elismerjük, hogy valóban van egy véleményeltérés ezzel kapcsolatban, és hogy a különböző ágazati véleményeket is figyelembe kell venni. Természetesen vannak olyanok, akik egyáltalán nem kívánnak semmiféle szabályozást. A mi frakciónk véleménye az, hogy az első szinten eh, kialkudott, megállapodott szöveg eh, szelleméhez hűn, hűeknek kell maradnunk. És hogyha a e, e, határidő eltolását kérjük, akkor az nem egyenlő azzal, hogy szeretnénk az egészet e, a kukába dobni, hanem szeretnénk megfelelő időt adni annak, hogy a jelenleg még bizonytalan helyzetet, helyzeten változtatni tussunk, tudjunk, illetve hogy a fogyasztóknak semmiféleképpen ne adjunk félrevezető információt az esetleges sietség miatt. Elnök, köszönöm szépen, Jezsek úr. Köszönöm, elnök úr. Attól tartok, hogy az egyetlen dolog, ami világossá vált a mai nap során, az az, hogy a delegált rendeletet majd a szakbizottságban el kell utasítanunk. Örülök annak, hogy az Európai Bizottság eh, hajlandó dolgozni azon, hogy közösen egy másik megoldást találjunk de nem hallottunk, nem kaptunk az Európai Bizottságtól válaszokat, érdemi válaszokat, ami megnehezíti e, azt, hogy mi igennel szavazunk, elfogadjuk ezt. A 16-os módosítóval kapcsolatban én és kollégáim is benyújtottunk a 14-es számú módosítót, amelyben tulajdonképpen csak újra hangsúlyozzuk, hogy a tárgyaló csapat kéri az Európai Bizottságot arra, hogy vizsgálja fel az álláspontját és vizsgálja meg a javaslatainkat. Hogyha a delegált rendeletet elutasítjuk, akkor érdemi válaszokat kell együtt keresnünk a még fennmaradó kérdésekre. Köszönjük, McCarthy úr. Going to our mind. Nos, én úgy érzem, hogy mindannyian azt szeretnénk, hogy minél hamarabb ezt át tudjuk ültetni a gyakorlatba. A zöld frakció elég világosan felvázolta a problémát a formula és a módszertan, a megfogalmazás és a módszertan legalábbis jelenlegi formájában nem ö, szolgálja azt a célt, amit ö, megpróbálunk elérni, ö, mert pedig ö, a fogyasztók és a lakossági befektetők védelmét. Fontos, ugyanakkor, hogy ne roncsunk a helyzeten, hiszen az ágazatot csak összezavarhatjuk ezt senki nem akarja. És elnézést, hogy McCarthy-nek hívtam, miközben csak Carthy, a neve Gigold úr. Galtieri úr, köszönöm. félig koordinátor ülésé, félig árnyékelőadói ülésé vált ez az egész, amely közben teljesen nyilvános, megy az interneten is, nagyon furcsa ez. Azt hiszem, az idő minket igazolt, hogy az RTS-t elutasítottuk, semmi olyat nem hallottam érdemben, ami megváltoztatná a véleményemet. Ugyanakkor Sajnálatos lenne, hogyha a legfontosabb kérdésekben nem tudnánk eh, megállapodni. Nagyon nehéz lesz megoldást eh, találni, ezért nem állok messze attól, hogy arra következtetésre jussak, hogy eh, ez lesz a valószínű végkimenetele ennek a folyamatnak. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rendes esetben, egy rendes eh, árnyékelőoldói folyamatban tudnánk eh, megoldást találni, ami lehet, hogy mindenkinek eh, jó lenne. Ami az érdemi kérdéseket illeti, csak arra kérem a kollégákat, hogy hogy építő módon viszonyuljanak a módosítóinkhoz, Jó lenne, hogyha tudnánk őket támogatni, de tudom, hogy megosztott a két legnagyobb frakció. Az egyik legfontosabb kérdésben jó lenne, hogyha ezt házon belül először is meg tudnánk oldani. Jó, hát a szavazás előtt pont azért egy rövid szünetet is el fogok rendelni. EFD és ENF frakciókhoz fordulok. Ferber úr. Köszönöm szépen. Mivel eh, én is szerepelek az egyik eh, módosító alatt, szeretném, ha tisztáznunk, tisztáznánk azt, hogy a, a maga a, hogy a delegált eh, aktusok nélkül nem működik maga a rendelet sem, hiszen az ágazatnak tudnia kell, hogy hogy gyakorlatban hogy hajtják végre. 28 féle rendszer van ugye most jelenleg a tagállamokban, és a befektetők, illetve a befektetők azt mondják, hogy ez alapvetően így néz ki, és így működik, de azt nem fogják, különbözőképpen fogják értelmezni a rendeletet, hogyha a delegált aktusok nincsenek meg. Tehát, hogyha elutasítjuk a delegált aktusokat, akkor ezek, ennek a következményeivel is foglalkoznunk kell. Bernardino úr, ugye nem tudom, hogy egyáltalán rendben van-e, hogy itt van még a teremben. Minden esetre persze ő az eszák képviselői, és azt mondja, hogy hogyha most nem tudjuk megoldani a második szintű jogszabályokat, akkor majd én ilyen kérdés-válasz dokumentumok keretében fogom megoldani. Hát ezt én nem tartom jónak, én úgy gondolom, hogy, a, hogy a párhuzamosságot mindenképpen meg kell követelnünk, tehát a szocialisták nevében én úgy gondolom, hogy minden érdekeltnek az a legfontosabb érdeke, akár magánbefektető, akár más, más szempontból érdekelt, hogy, hogy ezek hogy úgy tudják, hogy egy, egy belső piacsal is összeegyeztethető dokumentum szülessen, és ne az legyen, hogy a rendeletet 28 féleképpen értelmezik 28 tagállamban. Tehát fontos, hogy az első szint és a második szint időben egymással párhuzamosan mozduljon elő az első szintet amúgy sem lehet már vitatni, az már megvalósult. Azt nem lehet, hogy az első, ugyanakkor meg elfogadni, hogy az első szintű jogszabályt mm, elkezd, e, végrehajtsuk, az érvénybe lépjen, de az jogszabályt végrehajtani hivatott delegált aktusok még ne legyenek meg. Tehát én ugyan, úgy gondolom, hogy a 15-ös mindenképpen támogatnunk kell. Thank you. Elnök, köszönöm. Pervás, szeretnél valamit hozzátenni? Uh, bon, on va Akkor uh, megpróbálunk előrelépni. Nyilván mindenki meg arról, hogy teljesen indokolt az ellenvetésünk. Remélhetőleg a parlament aggodalmaira tényleg meg tud majd választ adni az Európai Bizottság. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy szellemében és betűjében is tiszteletben tartsák az egyes szintű jogszabályt. Az említett már többször hivatkozott lev, levél, amelyet az elnök úr küldött az Európai Bizottsághoz. Remélhetőleg ezt alaposan áttanulmányozzák még egyszer. Bernardino úr elmondta, ahogy a választat most finalizálják, a mostani szavazásunk és a plenárison történő szavazás között talán tudunk eh, megoldást eh, találni. Eh, de hogyha konkrét, megnyugtató választ nem kapunk a feltett kérdéseinkre, akkor valószínűleg ott sem fogjuk tudni az RTS-t támogatni. Végezetül a, ez a figyelmeztetés kérdése, ez egyelőre nem szerepel sehol a szövegben. Jó lenne, hogyha ezzel kiegészítenénk az erre vonatkozó részre kiegészítenénk az állásfoglalás tervezetet. Az első, amit a 15-ös és 16-os módosítóval kapcsolatban mondanék, ehhez ragaszkodik a néppárt, úgy tűnik, Ferber úr elmondta, hogy milyen okoknál fogva ragaszkodik a, a 15-ös módosítóhoz, fenntartja ezt. A 15-ös szel a 16-os érdemet veszti, az együttműködés, a tisztességes együttműködés szellemében az lenne a jó megoldás, hogyha Ferber úr a 15-ös módosítóját visszavonná, ebben e, viszont cserébe a 16-os módosítót egy szóbeli módosítóval kiegészítene, angolul olvasom fel, tehát a 16-os módosító így változna. to consider a proposal postponing the application date of regulation number na, na, na, to ensure a smooth implementation of the requirements set out in, this, in the regulation and the delegated regulation, and this is the oral amendment, Entry into force of level one legislation without RTS. Szerintem ez lenne egy igazi jó kompromisszum, és ezzel megoldhatnánk a ma felmerült problémát. Két további fenntartásom még van, de remélem, hogy azért meg tudunk állapodni. Az ötös módosítót elfogadhatnánk, ami azt jelenteni, hogy emlékeztetjük a bizottságot arra, hogy az első szintű jogszabályt, amely több mint 600 képviselő szavazott meg, ezt nem kérdőjelezzük meg, és másodszorban a 11-es vagy 13-as ott az átfogó figyelmeztetés témáját újra hangsúlyoznak. Remélem ezzel kapcsolatban jelentős többség alakul majd ki és ezt követően az EOP-val, illetve a bizottsággal el tudjuk kezdeni a tárgyalásokat. Köszönjük szépen! Szerintem világos, hogy mit javasol Pervans Beres. Én azt javaslom, hogy most 5 percre függesszük fel az ülésünket, hogy a frakciók tudjanak egyeztetni. Köszönöm.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

de azt kérdezem.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

Okay, yeah, colleagues, we can now start with the vote first. Kedves kollégáim, kezdjük a szavazást. Először teszteljük hogy működik-e a szavazógép. Megnyitom a szavazást. A lot of colleagues still have to vote. Még nagyon sok kolléga nem szavazott. Kérem szépen mindenki szavazzon. Now we have 58 and 57 voting. 85. 50, 58-an vagyunk, 57 szavazat volt, még valaki. Jó, akkor lezárom a próbaszavazást. And uh, we start with the draft motion for... És akkor kezdjük az állásfoglalási tervezettel, amely a PRIPS delegált aktusok ellen, elleni ellenvetésről szól, viszont most a szocialistáknál egyel több szavazat van. Rendben. Tehát első cikk eredeti szöveg mellette. Ellene. El, tartózkodás elfogadtuk. Második cikk eredeti szöveg mellette. Ellene. Tartózkodás. Harmadik cikk eredeti mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 16-os módosító, ugyanis 15-öst visszavonták, tehát 16-os egy szóbeli módosítóval, tehát, hogy kerüljük el az első szintű szöveg második nélküli elfogadását, ellene, ellene tartózkodás, elfogadtunk. Negyedik cikk, eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk első preambulum bekezdés és a második, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellette ellene leellenőrizzük az egyes módosítót, megnyugtom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Eredeti szöveg Hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva. Negyedik és ötödik preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 7-8 mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva négyes mellette ellene, tartózkodás, leellenőrizzük a négyes módosítót, megnyitom a szavazást. Is rejected. Elutasítottuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Ellenőrizzük le. Rendben, igen, másra gondoltam, rosszul mondtam. Ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást elutasítva, igen. Hatos módosító két részben. Hogyha mind a két részt elfogadjuk, akkor az eredeti szöveget teljes mértékben helyettesíteni fogja ez a két rész. Első rész mellett, ellene, tartózkodás elutasítva, második rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Le kell ellenőriznünk, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hettes módosító mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Jó, eredeti szöveg, hete, e, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, ellenőrizzük le a nyolcas módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Kilences, mellette, Ja igen, a 9-est és a 12-est blogban vesszük, mellettük, tehát ellenük tartózkodás elutasítva. C eredeti szöveg mellette? Ellene tartózkodás elfogadva. D preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette? Ellene? Tartózkodás? Ellenőrizzük le. D preambulum bekezdés, megnyitom a szavazást. Igen, igen, elfogadtuk, elfogadtuk. Én azt hittem, hogy az lpp e ből valaki ellene szavazott. Jó, elfogadtuk. C. Preambulum bekezdés három részben, első rész, nem, két részben, és ez azt jelenti, hogy tízes módosító, lesz azért még egy harmadik rész is. Első rész, tehát tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ellenőrizzük le? Ellenőrizzük le a tízes első részét. Lezárom a szavazást. Elutasítva hát akkor az maradék is ki, okafogyottá válik. 11-es módosító mellette, ellene, tartózkodás. Ellenőrizzük le a 11-es módosítót is, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 13-as módosító mellette? Ellene. Nem látom a kezeket, szerintem elutasítottuk, le kell ellenőriznünk. 13-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Bác Szeretnék név szerinti szavazást. Tudom, hogy 16-nak eh, e eh, képviselnek támogatnia kell, de az EPP teljes létszámban itt van, és az a véleményünk, hogy legyen erről név szerinti szavazást. Igen, megvannak ehhez a követelmények, úgy, hogy akkor a végleges szöveg, módosított szövegről név szerinti szavazással szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 55-en szavaztak mellette, senki nem szavazott ellene, és hárman tartózkodtak. Tehát na- nagy többségben megszavaztuk azt, hogy a delegált aktust utasítsuk el. És nem ez azt jelenti, hogy nem szeretnénk, hogyha a PRIPS rendelet a szabályozó szabályozás technikai normák létrejötte nélkül lépne érvénybe. Ez teljesen világos most ezúttal. Eh, jelentéstevő? Köszönöm, elnök úr. A tárgyaló eh, csoport eh, nevében szeretnék tényleg, illetve a koordinátorok nevében szeretném azonosítani, pontosan mely pontok ügyében van szükségünk arra, hogy a bizottság és az IOPA odafigyeljen az Európai Parlament kérdéseire. Nagyon kevés idő áll már csak rendelkezésre ahhoz, hogy tisztázza a bizottság és az IOPA, hogy pontosan hogyan tudunk kreatívan megoldásokat találni. Túlságosan sok kérdés maradt még ugyanis nyitva. Jó, tehát világos az üzenet. A következő szavazással folytathatjuk költségvetés témájában. Igen, költségvetési véleményről szavazunk először. A kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 13-as mellette ellene. 13-ast ellenőrizzük elektronikusan. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 15-ös mellette ellene 15-öst ellenőrizzük, szavazást megnyitom. Vote is closed. Is... Szavazást lezárom. Nem folytuk el 16-os mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 17-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 18-as mellette ellene Ellenőrizzük a 18-as szavazást, megnyitom. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el, 19-es mellette. nem fogadtuk el 20-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 21-es mellette ellene nem láttam a zöldek szavazatát, ezért elnőzzük elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 22-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. B kompromisszum mellette eh, elfogadtuk. 30-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 30-as, szavazást megnyitom. Lezárom. Elfogadtuk. C kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Eh, elfogadtuk. 38-as mellette ellene tartózkodik nem fogadtuk el, D kompromisszum mellett ellen tartózkodik, elfogadtuk. es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizik a 44-est szavazást megnyitom. Okay, now already we We, I should have told in advance. So what is closed is reject. Szavazást lezárom, nem fogadtuk el. 45-ös és 46-os együtt mellette, ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 47-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 48-as mellette ellene tartózkodik elfogadtuk. Ötös bekezdés eredeti szöveg mellette ellene marad az eredeti szöveg. Okay, so we have we vote still vote original text. Sorry. So original text. Akkor az eredeti szövegről szavazunk, még mindig mellette ellene jó, ellenőrizzük elektronikusan a szavazást, megnyitom. Vote is closed. Szavazás lezárom. Elfogadtuk. 49-es két részben első rész mellette ellenet tartózkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 50-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 51-es, 53-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 54-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. E kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 57-es mellette ellene. Ellenőrizzük elektronikusan, szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Nem fogadtuk el, 58-as mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 59-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el a 60-as mellette ellene. Elnőrizzük a 60-as szavazást. Megnyitom. Vote is closed. Reject. Szavazást lezárom. 61-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk az így módosított szöveg teljes egészéről szavazó elektronikusan, ahogy az már szokásos. Szavazást megnyitom. Vote is closed. Vote it in favor, seven. 43 hét arányban 6 tartózkodás mert megszavaztuk. Gratulálunk Markus Felbernek az előadónak. A közvetési sorokról fogunk szavazni. Econ 6457 uh, In favor, against... 6, 4, 5, 7-ről szavazunk, eh, elutasítottuk. Econ 6, 4, 6, 2 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Econ 6, 4, 5, 8 mellette ellene tartózkodók elutasítva. Econ 6, 4, 6, 3 mellette ellene tartózkodók elutasítva, Ekon 64-64 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Ekon 64-56 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, Ekon 64-55 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, 64-61 mellette, ellene tartózkodók elutasítva, 64-51 mellette ellene tart, ellenőrizzük, tehát ellenőrizni fogjuk a 64-51-est, megnyitom a szavazást. Still two colleagues to vote. Okay, vote is closed. Köszönöm, lezárjuk a szavazást, elfogadtuk egy szavazattal. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 64-54 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 64-53 szóbeli kiegészítéssel mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 64-60 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk. Köszönöm még egyszer, és eh, gratulálok a raportőröknek, raportőrnek. Ezzel be is tudjuk fejezni az ülésünket. A következő ülésre szeptember 26-án délután 3 órakor kerül sor. Köszönöm, ezzel lezárom az ülést.